Good afternoon now. Üdvözlök mindenkit. Megkezdjük a szavazatmagyarázatokat. Az első körben Makovai asszonynak adom meg a szót. Első. Első téma az EU-Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás első hozzászóló, egyetlen hozzászóló ehhez a témához, Makovei asszony, öné a szó.